találkozni eh, annak érdekében, hogy eh, meghallgassuk véleményüket, hogy miben, hogyan segíthetünk nekik. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen, Kallasz úr. A vita után most hat állásfoglalás indítványról kell szavaznunk, amelyre azonnal sort is kerítünk. Először hét állásfoglási indítványról szavazunk Tajföld és Kambodzsa kapcsán. Itt nincs közös állásfoglalás, de erről a hétről lehet közösen szavazni. Mellette ellene tartózkodás egyhangulag elfogadtuk. Most rátérünk a, a jemeni állásfoglásokra, Mohamed Tahar Tevet szemúgyére. hatállásfoglási indítványhoz egy közös is benyújtásra került, és néhány módosítóról is kell szavaznunk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. Most külön szavazunk az első bekezdésről, mellette, ellene, tartózkodás, egy tartózkodás mellett elfogadtuk, az A preambulum bekezdésről szavazunk, a zöldek javaslatára mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, és akkor most rátérünk a zárószavazásra. A módosított szöveget ki támogatja, ki nem. Tartózkodás. Ezzel akkor ezt az állásfoglalást, a közös állásfoglalást is elfogadtuk. Rátérünk az utolsó állásfoglalás indítványra. Uganda és David Kato, Ugye itt is közös állásfoglalásra jutottak a frakciók, de a hatas bekezdés föl részenként kell szavaznunk. Első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. A nyolcas bekezdésről külön szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 12-es bekezdésről két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. A második részről megnyitom a szavazógéppel a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. 27-en támogatják, 29-en elutasítják, 4-en tartózkodtak, tehát elutasítottuk a második részt. Most a záró szavazás következik az én módon módosított közös állásfoglalásról, megnyitom a név szerinti szavazást géppel. Ha mindenki szavazott, és úgy látom ez a helyzet, akkor lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy ellenszavazat nélkül egy tartózkodás mellett elfogadtuk a közös állásfoglalást. Még van néhány bejelenteni való. A tanácstól megkaptunk egy közös álláspontot, amelynek a címe benne lesz a mai ülés jegyzőkönyvében. Három hónap múlva kell erről állásfoglalnunk a holnapi dátummal kezdődően. Ennek az ülésnek a jegyzők